Yes. So, good afternoon everybody. Uh, I do apologize. Hölgyeim és uraim, elnézést szeretnék kérni, hogy egy kicsit később <clears throat> kezdjük az ülést. Az ír elnökség hívott meg bennünket. Minden 27 olyan állandó képviselő vezető helyettes, aki a belső piaci kérdésekért felelt, és én is ott voltam, plusz az ír elnökség izgalmas vitát folytattunk le. Elnézést szeretnék kérni, még egyszer mondom, hogy a barátunk, a biztos megbetegedett. El akart jönni, és végül is rábeszélték, hogy maradjon beteg egyben, de hány szurek van itt körül, körünkben, aki a DJ Enterprise-ból jön. Szeretjük, ismerjük, köszönöm szépen, hogy eljött közénk máma. És éppen arról beszélgettünk, hogy miről is fog ő beszélni. Azzal a felvetéssel éltem, és remélem, hogy segíteni fogja munkánkat, hogy először először az egységes eh, vám kódexről, aztán a vám szervezetről beszélne, azután kérdéseket lehet hozzáintézni, majd pedig az általánosabb képről fog beszámolni. Talán nem minden tartozik a mi hatáskörünkbe, de mégis nagyon érdekel az általános helyzet is. Hogyha készen áll, megadom a szót négykor el kell menni, ezt tudom, de hát én még mindig ugye a brit időre vagyok, általában a Greenwichi időre, ezért hármat mondtam, de brüsszeli idő szerint négy órakor kell elmennie. Parancsoljon, köszönöm szépen, köszönöm szépen, <clears throat> hogy elfogadtak engem Semete biztos helyett. A repülő térre utaztam, Berlinbe terveztem menni ma reggel, amikor a biztos felhívott, hogy jöjjök el ma ide, és Berlinben a adó elkerülésről kellett volna a német Bundestaggal eszmét cserélnem, de sokkal szívesebben beszélek az adó beszedésről, a vámról, semmint az adó elkerülésről. És Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy nagy hálámról uh, biztosítsam önöket azért a nagyon konstruktív és komoly hozzáállásért, amelyet a Vám Kódex vitájában a parlament lefolytatott, tanúsított. A tanácsban is azt mondhatjuk, hogy nagyon nagy az elkötelezettség, komoly a szándék. A tekintetben, hogy ez a projekt lendületbe kerüljön, mi több, előre haladjon és célba érjen. Hogyha megengedik, röviden egy kis filmben megmutatnám, hogy miről is beszélünk. Mert azután tényleg a részletkérdésekbe merülhetünk el, tehát talán érdemes volna áttekintést kapni arról a témáról, amelyről beszélgetünk, és egy rövid videót készítettünk el, én és szolgálataim, és hogyha sikerül elindítani, mindenki láthatja. Time,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 Thank you. Uh, I think... Köszönöm szépen a figyelmet. Elég rövid, de mégis nagy hatással járó volt ez a videó, amely megmutatta, hogy mi is a Vámunió igazi feladata. Mégpedig az, hogy egyszerűsítsük és biztonságosá tegyük az állampolgárok életét. Most pedig nem más a feladatom, mint hogy a Malcolm elnök úr által felvetett ágendán végigmegyek, programon végigmegyek, kezdjük a vám jogszabályok modernizációjával, és kezdjük a legsürgősebb prioritásokkal, majd a hosszabb távú orientációra is kitérek. És röviden kitekintek még az ÁFA kérdéskörére is, amely nem az önök szakbizottságának közvetlen hatásköre, de nagyon közvetlen gazdasági kihatása van mégiscsak az áfa rendszernek, rendszereknek. Meg szeretném köszönni még egyszer minnyájuknak, hogy itt lehetek, hogy meghívtak. És azt különösen, hogy a Vám Kódex munkában nagyon konstruktívan működtek velünk együtt. Voltak éppen arra kell emlékeztetnünk magunkat, hogy itt az Európai Unió 27 tagállamában, hamarosan 28 tagállamában dolgozó vámhatóságok számára meghatározok a vámi jogszabályokat. Hiszen biztosítanunk kell, hogy minden kereskedő ugyanolyan kihívásokkal, feladatokkal is álljon szemben, de ugyanolyan szabályok vonatkozanak rájuk, és ugyanolyan szolgáltatást nyújtsanak nekik a vámhatóságok. Ezért hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy mind a belső piac jól működjön, másrészt pedig a külkereskedelmet is facilitálnunk kell, hogy nem mondjuk támogatnunk, segítenünk kell, Mindezt azonban úgy, hogy az európai fogyasztók és felhasználók biztonságát szem, tarts, szem előtt tartsuk, és megőrizzük, megvédjük. 2003-ban már elkezdtük a vám szabályok rendszerét modernizálni, hiszen az Európai Unió egyik fő eredménye a vám unió. Mi vagyunk a legnagyobb vámunió, amelyet a modern történelem valaha ismert. Van egy saját értékelési, belső értékelési rendszerünk, és az elmúlt évben a belső evaluáciát is, értékelést is elkezdtük. A külső szereplők értékelése segítségével, a kereskedők és a nem vámhatóságok értékelésével. Most befejezzük éppen ezt a munkát, és az idei év folyamán hamarosan publikáljuk a munka eredményét is, és ez adja majd a vám eh, osztály, a vám főigazgatóság vezetési, vezetési elveinek, technikáinak átdolgozásául az alapot. Hiszen nem akarunk képzelt beteg lenni, aki képzelt betegségét gyógyítgatja, hanem valósan feltárt problémákat szeretnénk csak orvosolni. Az első lépés a uniós vámkódex átalakítása rikáztja. Malcolm arra kért, hogy számoljék be arra, hogy hol is tartunk a vámkódex módosításában. Hát a fő célunk az, hogy minél hamarabb be is fejezzük, és ebben tudom, hogy számíthatok az önök támogatására. Nagyon szorít az idő mielőtt még a jelen MCC hatályba lépne, el kell fogadnunk ezt az UCC-t, vagy UCC-t, vagy az Unium, Unió Vám Kódexét, az UVK-t, hogyha magyarul mondjuk. A tegnapi háromoldalú tárgyalásról, a trialógusról beszámoltak nekem, és azt mondták, hogy nagyon pozitív és konstruktív volt, konstruktív volt az együttműködés. És minnyájuknak köszönettel tartozom, azért, hogy a tanács képviselőivel is szorosan együttműködnek, ezért az empowerment döntést és végre lehet hajtani, miről is van szó. Arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződés alapján speciális jogköröket kap az Európai Bizottság először a történetünk során, és ez, ennek a jogszabályi kereteit most határozzuk meg, és ebben szorosan együttműködik velünk a parlament. Bizakodóak vagyunk, hogy a következő három oldalú tárgyalások fordulóján, április havában megállapodásra tudunk jutni a két intézmény között, és így az eredményeket is világosá tudjuk tenni. Bízunk a két társ jogalkotó együttműködésében. Látjuk és értjük, hogy ez nem egy könnyű munka. Mi több tudjuk, hogy ez nagyon fontos munka, és Mindebben a szakértőink legjobb szolgálatait, szolgáltatásait tudom felajánlani minden technikai kérdésben. Tudom, hogy igen foglalkoztatja önöket, aggasztja őket, hogy ne mondjam, az időzítés kérdése, mi több, hogy ne csúszunk ki az időből. Ám a biztost és a tanácsot is foglalkoztatja ez a kérdés. Úgy hiszem, hogy egy kérdésről biztosíthatom önöket jelesül, jogi akadályokba nem fogunk ütközni. Hogyha a tartalmi kérdésekben áprilisra megállapodunk, akkor a folyamatokat és a eljárásjogi kérdéseket meg lehet oldani. A bizottság tehát azon dolgozik, hogy elkerüljük, hogy akár egy nap, vagy akár csak egy óra jogi hiátus, jogi hézag ne keletkezzen, hogyha létrejött a tartalmat illető megállapodás a társjogalkotók között, akkor a bizottság azonnal tevékenykedhessen. Magyarán mondva, a megfelelő folyamatokat készenlétbe állítjuk, amelyekre szükség van ahhoz, hogy megfelelő időben elfogadásra kerüljen az UVK vagy az UCC, egy szóval az Uniós Vámkódex. Azért mondom ezt, mert többen felvetették, hogy aggasztja őket a késedelem lehetséges voltam. Ígérhetem tehát az Európai Bizottság részéről, hogy a következő trialógus idejére választ adunk azokra a kérdésekre, melyek arra vonatkoztak, hogy a tartalék tervünket hogyan tudjuk megvalósítani. Mindez azonban nem szabad, hogy eltereljen bennünket, elterelje energiáinkat arról, hogy az UVK magyarul, vagy UCC angolul, vagy az Uniós Vámkódex kimondva tartalmat illető munkát eh, ne folytassuk. Az empowerment vagy a jogokkal és jogkörökkel való felruházás tekintetében pedig látnunk kell, hogy az Európai Bizottságnak jutandó jogkörök most eh, úttörő szerepet biztosítanak számunkra. Ez tehát a kontextus, és ezek a feladatok, melyek ön előtt, önök előtt állnak. Röviden még szólni szeretnék azokról a kérdésekről is, amelyeket éppen most készítünk elő. Melyek ezek? Egyrészt az IPR-ek, vagy a szellemi és szomszédos jogok biztosítását szolgáló új rendelet kidolgozása. Hamarosan elkészül ez a rendelet, és éppen a bizottság a végrehajtási aktust készíti elő, illetve az adatbázisokat dolgozza ki, ahonnan a különböző szervek a hamis árukra vonatkozó információkat beszer, beszerezhetik, valamint a szellemi tulajdonjogok birtokosai, illetve a vámhatóságok is eh, információkat szerezhetnek ebből az adatbázisból. A bizottság jövő év elejére kész a végrehajtással, az implementációval. Ezt az időpontot is irányoztuk elő, és az új EU vám akcióterve végrehajtását is elkezdjük, melyel a jogellenes magatartás eh, cselekmények ellen lépünk fel. Nagyon fontos ezen felül a termékbiztonság eh, piac tekintetében való piaci nyomonkövetés tevékenységünk. A DG Enterprise-on belül, a mi főigazgatóságunk belül én feleltem, illetve az előző főigazgatóságon belül én feleltem a termékbiztonság kérdéseiért, és most új kalapomat hordva, új pozíciómban pedig a külső határokon juttathatom érvényre a termék biztonságra vonatkozó összes Európai Uniós eljárást, és járulhatok hozzá ahhoz, hogy megfelelő ellenőrzésnek vessék alá az Európai Unióba áramló termékeket, és biztosíthatom, hogy szorosan együttműködjünk a bizottság részéről mindazokkal, akik a határokon, a határátlépőkön, belépőhelyeken dolgoznak és végzik a vállalmasok munkáját. Tudom, hogy számíthatok az önök segítségére is, az önöknek beterjesztett bizottsági javaslat feldolgozásában. Nos, tehát a vám jogellenességek elleni nemzeti fellépések egységesítésére vonatkozó reformról is szólok, hiszen jelenleg elképzelhető, hogy az egyik vám kihágás az egyik országban administratív szankciókat van maga után, a másik országban pedig esetleg bűn, bűncselekménynek minősül. És bár a tagállamok meglehetősen allergiásan, eh, allerg, eh, meglehetősen hevesen reagálnak akkor, hogyha a szankciók kérdésébe beavatkozik az Európai Bizottság, mégiscsak az alap elképzelés az, hogy minden egyes tagállamban minden egyes tényállásra ugyanazt a szankciót szabják ki. Jelenleg a hatástanulmányt végezzük, készítjük, és Hihetetlen munka ez, hiszen a jogászoknak figyelembe kell venniük, hogy az egyes jogalkotói lépések, kodifikációs lépések milyen kihatással lesznek a való életre. Másrészt, persze a vám hatóságok megfelelő eszközellátásának finanszírozását is biztosítani kell. Éppen ezért röviden szólni szeretnék a parlament által felvetett kérdésről. A vám 2020-as program vámeszközök finanszírozására való fordításának lehetőségéről is szólni szeretnék tehát. Rokon szervezünk ezzel a felvetéssel, a, illetve azzal rokon szervezünk, hogy támogatnánk bennünket, de úgy gondoljuk, hogy nem a VÁM 2020-as programból kellene finanszírozni a hatóságok infrastruktúráját, berendezését, hanem sokkal inkább a regionális alapok, azok a azok a pénzforrások, ahonnan ezeket a pénzeket meg lehet pályázni. A regionális alapok készek befogadni ezeket a pályázatokat? Éppen ezért kérem, hogy ezen gondolkozzanak el, hogy a regionális alapokhoz irányítsák ezeket a megkereséseket. Mi több így egyszerűsítve tudjuk elfogadni a VÁM 2020-as csomagot is, és ezzel gyorsabban tudunk választ adni a VÁM hatóságok mindennapi életében lesekedő kihívásokra. Ezzel zárom mondandómat, és örömmel nézek az önök kérdései elébe. Köszönöm szépen. Van néhány percünk. Először Baldaszári úr, aki a jelentéstevőnk, azt hiszem, hogy később akart felszólalni először Schwab úr és Gebhard asszony. Nem. Tehát először Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr, először szeretném megköszönni a biztos úrnak az előadását. A legjobbakat kívánjuk a munkájához, és szeretnék köszönetet mondani a szép filmért is, ez részemre inkább a távolabbi jövőt jelenti, amit ez a film mutatott, és bármennyire is hiszünk a jövőbe, azért ki kell, hogy emeljük, hogy még ennyire távolra nem jutottunk el, ugyanis ön az a közleményében, ami 2012-ben született, 2020-at irányozza elő, és addigra szeretne egy képes, egységes és robusztus vámuniót elérni. Mi ezeket a célokat osztjuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy meggyőzze a tagállamokat arról, hogy az, amit ott ír ebben a közleményben, az helyesnek is, helyén valónak is találják, és végre elinduljanak az úton e felé. Számunkra, illetőleg az előadó Konstanz Le Grip számára, aki már nem lehet itt, nagyon fontos lenne, hogyha válaszolna arra a kérdésre, hogy keresnek-e lehetőségeket arra, hogy hidat verjenek a jelenlegi jogrendszer, a jelenleg hatályos vámjog és a jövendőbeli uniós vámkódex között. Mi az ön optimizmusát a gripasszony által elmondottak alapján kicsikét túlzottnak tartjuk. Talán, hogy áprilisban elérhető az egyességes számunkra túl optimisztikus elképzelés, de jó lenne lehetőségeket keresni, tekintettel arra, hogy a parlament már valamennyi határidős lehetőségét eh, kimerítette, eh, adott esetben májusban üljünk le tárgyalni, és akkor júniusban történjen valami, és ami pedig az uniós vámkodexet illeti, az utolsó pontom, az a helyzet, hogy a parlament és a tanács még egy ponton nem ért egyet, ezek pedig a preferenciális származási szabályoknak a kérdése. Itt a parlamentnek az álláspontját kérem támogatni, hiszen azt gondolom, hogy a valamennyi nehézségnél, ami a végrehajtáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban felmerül, a végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatban felmerül, ezek nem mennek túl azért a dömpinggel kapcsolatos szabályokon. Köszönöm szépen. Mrs. Weiler, and then Mr. Baldassari nem az árnyék előadónk nevében kívánok szólni, hanem valami mást kívánok mondani. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek a nagyon vicces eh, összehasonlításért, ami, eh, amit még nem hallottam németül, ugye a úttörő eh, szereppel kapcsolatos összehasonlításról van szó. Én nem a vámkodexről beszélnék, hanem valami olyan dologról, amiről tegnap értesültünk egy másik bizottságban. A Krím külön bizottságnak ugyanis ülése volt, és néhány kolléga, nem a bizottság részéről, hanem bizonyos szakemberek eh, a piac felügyelet, illetőleg a vám felügyelet részéről nagyon plastikusan eh, magyarázták el, hogy a piac felügyelet az importált áruk esetében, és különösen az engedély nélküli eh, termékek esetében, tehát például a különböző vad, vad, vadak elejtése után készített áruk esetében, például az elefántcsont termékek esetében, eh, ahhoz vezetett, hogy rendkívül nagy számú letartóztatásra eh, és elítélésre került sor, de hát azért itt az eredményeket igazából két kezünkön meg tudjuk számolni, és látunk mi is filmeket, hogy hogyan csempészik be Európába például a elefántcsontból készült termékeket, ez érvényes persze az Ázsiába való csempészetre is, és hát azt tudjuk, hogy a drog és más anyagok után ez az ötödik legnagyobb területe a csempész áruknak, tehát a vadak, vad termékek tekintettel arra, mivel önfelelős a piac felügyeletért, meg tudja erősíteni, hogy ezt a kérdést eh, a a különböző tiltott termékeknek az importját és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeletet nagyon lazán eh, kezelik. Ez rendkívül nagy kárt okoz a fejlődő országoknak is, de hát Európában eh, sem teremt ez gazdasági többletértéket, hanem ez egy gazdasági bűncselekmény egész egyszerűen. Tegnap ott láthattuk, hogy hogyan folyik Afrikából az Európába való csempészet. Ezzel kapcsolatban szívesen hallanám a véleményét. Uh, Mr. Baldassari. Baldassari úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném, szeretném a hálámat kifejezni. Azért a kis videófilmért, amit láttunk, nagyon szugesztívek voltak a képek. Néhány eh, hónappal ezelőtt a bizottságban elfogadtunk egy akcióprogramról szóló jelentést a 2014-2020-as eh, időszakra. Eh, a prioritásokat is meghatároztuk az akcióprogramon belül, a csalás elleni harcot, a technikai kapacitásokat, a megerősített kapacitásokat, valamint a költségvetéssel kapcsolatos problémákról is szó volt. Én úgy gondolom, hogy a munkálatok jó úton haladnak, és egy első elemzést is elvégeztem már a nemzeti delegációkkal együtt. Készek vagyunk tehát a három oldalú tárgyalásokat elkezdeni és megállapodni első olvasatban. Megragadom az alkalmat, hogy ön most itt van, az ön jelenlétét kihasználom, az ön tapasztalait itt ismereteit kihasználva Tudjuk, hogy vannak kritikus vélemények is, diszonáns vélemények is a háromoldalú tárgyalásokkal kapcsolatosan. Köszönöm. Más felszólalási kérelem? Igen, tú asszony. Dziękuję. Köszönöm szépen. Nem régiben megvitattuk az európai költségvetés kérdését, és az állásfoglalásunkban is nagyon sokat beszélünk arról, hogy az Európai Uniónak saját erőforrásokra van szüksége. Az egyik téma, amelyről szó volt itt már a szakbizottságban, ez a transzakciók megadóztatása mi a helyzet. Még csak 11 ország ö, akar kooperálni, vagy, vagy mi a helyzet jelenleg, hol is állunk? Hans akkor válaszolna most a kérdésekre, és aztán majd még lesz lehetőség kérdés kérdezni. Még nagyon sok az időnk, van időnk. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Én mégiscsak remélem, hogy nem alaptalan az optimizmusom. Meglepett annak a gyorsasága, ahogy nagyon összetett és politikai szempontból kritikus kérdéseket technikai szinten tudtak kezelni, eh, és alsó szinteken tudtak a vámigazgatáson belül elintézni és az a sebesség is magával ragadott, amivel a két eh, intézmény az álláspontját egymához tudta közelíteni. Ez a legjobb. És nagyon remélem, hogy az április az tartható továbbra is, és nagyon remélem, hogy gyorsan fogunk tudni eredményre jutni. Megpróbáljuk ezt az áthidalást úgy kialakítani, eh, hogy az elegendő legyen az alapos és gondos döntéshozáshoz. A másik kérdés a nem preferenciális származási szabályok az export esetében. Nekünk nem tervünk ezen a területen kezdeményezéssel élni. Tudom, hogy a Loch Nessnek a német pandantja ez a dolog, ez újra és újra előjön. De hát mindez idáig ez a tyúk nem tolt tojást. Weiler asszony, osztom a piac felügyelettel kapcsolatos aggodalmait. Éppen azon vagyunk, hogy a GD piaccal és Enterprise-szal együtt egy erre vonatkozó rendszert felállítsunk. Ugyanakkor szükségünk van ehhez a parlament masszív támogatására. A tagállamokban az a tendencia bontakozott ki, hogy a piacfelügyeleti hatóságok nincsenek megfelelően felszerelve. Az egyetlen ilyen felügyelet, aminek most igazán konjunktúrája van, az a bankfelügyelet. A többi piacfelügyeleti szervek krónikus felszerelés hiányban és ellátottsági, finanszírozási hiányban szenvednek. Nem szabad elfelednünk, hogy a vámhatóságoknak egyre nagyobb import áradattal kell szembenézniük, és természetesen ez egyre nehezebbé teszi az ellenőrzést. Ezért megpróbálunk egy kockázat értékelés alapú ellenőrzési rendszer kialakítani, hogy ezzel megbirkózzunk. A másik kérdés pedig, ami a tiltott áruknak a behozatalát illeti, így például a vad állati eredetű termékekét. Tudjuk, hogy a washingtoni fajvédelmi eh, egyezmény már nagyon régen átkerült a tagállami jogokba, annak minden következményével együtt. Ezeket a következményeket, konzekvenciákat a tagállami szinten kell az igazságszolgáltatásnak alkalmaznia. Ez nem a vám hatóságoknak a feladata vagy hatásköre, hogy a jogsértéseket szankcionálják. A vámhatóságok feladata az, hogy ezeket az illegálisan behozott termékeket lefoglalják. És a tetteseket, vagy azokat, akik, tehát akik ezeket a bűncselekményeket elkövették, vagy megkísérelik őket legalább, azokat felmutassák. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy itt legfeljebb a szankciókat harmonizáljuk, hogy itt ne legyen eh, annak meg a lehetősége, hogy elefántcsontot vagy bármilyen más e, tiltott anyagot büntetlenül vagy alacsonyabb büntetéssel behozzanak az Európai Unióba. Mi komolyan vesszük ezt a feladatot, de természetesen e, itt szembe kell, hogy nézzünk egy olyan tevékenységgel, aktivitással is, e, amely amely rendkívül atipikusan van szervezve, és ezért nehéz a felderítése. Jelenleg nem tudok önnek semmiféle összehasonlítással szolgálni, hogy Európában az ilyen jogellenes cselekmények milyen számban fordulnak elő más kontinensekhez képest, de hogyha ilyen információim lesznek a jövőben, akkor ezt eljuttatom önhöz. Baltazár úr, nagyon boldog vagyok, hogy hallom. A uh, progress nagyon nagy örömmel hallom, hogy a háromoldalú tárgyalások jól haladnak, de be kell is, el kell ismernem, hogy nem vagyok olyan helyzetben, hogy a különböző vitás kérdésekről szóljak. A bizottságnak megvan, a kettős prioritása van. Először is lehetővé tenni azt, hogy a vámhatóságok jól működjenek az Európai Unión belül, és hogy a, az Unió vámkodexének a végrehajtását hatékony módon tudják ellátni. Az információs technológiai dimenzióról is szólni kell, ez is egy prioritásunk, ami Thun Holstein asszony kérdését illeti a saját forrásokkal kapcsolatosan. Ugye folyik a vita a tagállamok mm, között, ugye van, aki a megerősített együttműködésbe belépett, 11 tagállam mm, tagja ennek az együttműködésnek, van, aki még nem lépett be, de nincs kizárva, hogy még fognak, de még a, ezen folyamat legelején járunk, mert egy hónappal ezelőtt terjesztette be az új javaslatát a bizottság, és hát mindenki ott van, és gondolkodik a dolgon. Ha, ha megengedik, akkor most egy kicsi, a hosszabb távú perspektíváról is szeretnék szólni, hogy mivel is foglalkozunk a, a vámügyek terén. Van egy dolog, az szeretnénk, hogy a kezelést előtérbe helyezzük, megerősítsük, és egy közleményt adtunk ki kockázatkezelés témában, és meg próbáljuk most a különböző tagállamokban a problémákra rámutatni, a gyenge pontokra, és az IMCO is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ami a biztonsági kérdéseket illeti, a repülő, tehát a légiszállítással kapcsolatos kérdések az Egyesült Államokkal együtt működünk, és különböző légi társaságokkal, és az express légi szállítás terén is vannak tárgyalásaink. Ez egy úttörő munka, ez egy olyan rendszer, amelyet szeretnénk bevezetni, a megfelelő adatok szükségesek ehhez. Mielőtt a repülőgépeket mm, beraknák be a, az árut, tehát az összes adattal rendelkezni kell. Biztonságot szeretnénk biztosítani a repülők számára, most figyelembe kell venni, hogy mely országokból szállítják az árukat, megfelelő partnerekre van szükségünk, és az Egyesült Államokkal aláírtunk egy kölcsönös megállapodást. Megvannak azok, akik ebben a rendszerben engedéllyel rendelkeznek a, a különböző tevékenységek működtetésére. Az Egyesült Államok és Európa megfelelő standardok mentén szállítja a régi úton a különböző árukat. Oroszországgal, Ukrajnával és Moldovával szintén tárgyalunk a biztonsági agendán, különböző kereskedelmi útvonalak kialakításában, a csalás elleni küzdelemben, a vámhatóságok, a vám hatóságok munkájának megerősítésében. Tudjuk azt, hogy sok esetben a kamionok hosszú-hosszú órákon át, hosszú sorokban várakoznak a vámon, ez egy kényes probléma, ezt őszintén meg kell mondani. Az oroszokkal még nem tudtuk megegyezni, a helyzet elég nehéz. Fehér Oroszországgal, Kazaksztánnal a Vám Unió már létezik, de nagyon vonakodnak ezek az országok, hogy belépjenek a Vám Unióba, és egy kicsit megpróbálnak pingpongozni velünk. És a Vám Unió képviselői egy kicsit mindig a hangulatuknak megfelelően lépnek fel. A keleti szomszédoknak szintén a megfelelő szabályok szerint kell eljárniuk. Aztán ott van Kína, nagyon fontos szerepet játszik a árukereskedelem szintjén, a biztonságos tevékenység megerősítése itt is prioritást élvez. Azt hiszem, hogy elég jó, jól haladtunk már ezen az úton. A Vámunió minden kormányának tiszteletben kell tartani, a szabályokat az 50-es években kezdtük el a Vámuniót létrehozni, aztán a 60-as években megerősítettük. Most már nem csak egyre több a tagja a Uniónak, hanem az egész üzleti világ is megváltozott, most már 27, nem sokára 28 tagállammal vagyunk kapcsolatban, és ezen tagállamok vámhatóságaival azt látjuk, hogy egyfajta, hogy vesztett a vámunió hatékonyságából. Az első közleményt már megjelentettük, megkaptuk a reagálást a tanácstól, a Szociális, Gazdasági Szociális Bizottságtól. Jó lenne, hogyha a parlament is odafigyelne erre a munkára, mert az érintett felek ugye hozzánk fordulnak, és azt mondják, hogy forduljanak a parlamenthez, Úgyhogy mindez nagyon jó lenne tehát. Ez a vám kérdéssel kapcsolatosan, még röviden az áfával kapcsolatosan. Önök nagyon jól tudják, hogy jelenleg egy átfogó munkát kezdtünk el áfa témában. Van egy olyan dolog, amire mindenképpen szeretnék koncentrálni a one-stop shop és az, az áfa arányok témája. A kérdés az, hogy egyre inkább sürgősé válik a helyzet a digitális belső piac kialakításával, fejlődésével, ugyanis megvan azon termékek listája, amelyek esetében jogosultság van az áfa csökkentésre, és most az új helyzetben van egy, van egy olyan tehát lista, amely, amelyek esetében csökkenteni lehet az áfát, például az nyomtatott termékek esetében, amelyek kulturális tartalmat tartalmaznak, az elektronikus könyvek például szolgáltatásnak minősülnek, éppen ezért teljes körű áfát kell fizetni utánuk, de úgy gondoljuk, hogy ez nem a legjobb lehetséges megoldás, mert a fogyasztó számára egy elektronikus könyv vagy egy nyomtatott könyv lényegében ugyanazt jelenti. Tehát ilyen típusú problémák eh, vannak, és eh, szeretnénk egy olyan javaslattal előállni, amelyek figyelembe veszik eh, ezeket az elveket, hogy egyenlően kell kezelni például a fogyasztók számára ugyanazt jelentő termékeket, elektronikus vagy nyomtatott könyvekre utalok. A jövőben lehet, hogy itt egy nagyon nagy piacunk lesz. Ez egy olyan javaslat, amelyen még dolgozunk, és az év végére fogjuk kidolgozni. Önök meg fogják kapni még a választások előtt és nagyon sok sikert kívánok. A következő téma a One Stop Shop áfa témában. Hát, hogyha egy olyan helyzet előtt állunk, amikor is az áfát be kell szedni, itt nem a kis vállalkozások számára kell bonyolult rendszereket kidolgozni az áfa ügyben, hanem itt one-stop shop rendszerben lehet megvalósítani. 2015. január 1-ével ez a rendszer, ez egy ablakos rendszer be fog indulni, nagyon is elkötelezettek vagyunk, a tagállamok is fejlesztik ezt a rendszer, de ez egy hatalmas munka lesz elmagyarázni a 23 millió kis vállalkozásnak, hogy mi is a haszna ennek az egész rendszernek. Tehát ennyit akartam önöknek elmondani áfa témában. Köszönöm szépen. Stichler asszony mással foglalkozik, de ugyanakkor azt hiszem, hogy ő is felvetéssel akar élni, illetve szeretne még más hozzászólni az alacsonyabb áfa ráta, vagy pedig az One Stop Shop kapcsán, az egyablakos megoldás kapcsán. Weiler asszony. Én csak utalni szeretnék arra, hogy bizonyára nem csak Németország, hanem más tagállamok is egy egyáltalán nem koherens rendszerrel rendelkeznek az alapáfa kulcs és a kedvezményes áfa kulcsok eh, tekintetében. Például a vágott virág esetében egy kedvezményes kulcs van nálunk, míg máshol nem. De például állateledelnél, állati takarmánynál nem. És például a bébételnél sem. Tehát az biztos, hogy a rendszer nem koherens. És kitűnő alkalom lenne, hogyha az Európai Unió a saját maga rendszerét végre átgondolná, és a tagállamok is elvégeznék az ezzel kapcsolatos házi feladatokat. Németországban folyamatosan arról beszélnek, hogy ezt meg kell csinálni, de kérem figyeljenek oda, hogy a végén ne az legyen, hogy minden rossz Brüsszelből jön, ugye a megemelt áfakulcsok, és ahol fogyasztói okokból fogyasztóvédelmi okokból, vagy fogyasztói okokból e, csökkentésre kerül sor, ott a tagállamok arra hivatkozhassanak, hogy ezt ők végezték el. Tehát legyen koherens a vita. És semmit nem mondott még az áfa csalásról, amely Európán belül egy nagyon nagy bosszúságra okot adó dolog. És itt a tagállamoknak nyilván nagyobb kötelezettségvállalásra lenne szükségük. Jó lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos költségvetésüket növelni tudnák. Mit tud tenni az Európai Unió a elterjedt áfacsalás csökkentése érdekében? Okay, anybody else? Köszönöm, kérje még más a szót. Tessék, parancsoljon akkor. Nos, Vella asszony, hogyha Németországban nem koherens a rendszer a kedvezményezett kulcs alkalmazása tekintetében, ennek két oka van. Az egyik ok az, hogy a kedvezményes áfa alá eső termékek katalógusát hosszú idővel ezelőtt a tagállamok határozhatták meg, és nyilvánvalóan ennek vannak bizonyos inkonzisztenciái. Másodszorban pedig ezeknek az ároknak a felsorolása nem feltétlen e, tükrözi a gazdasági realitásokat. A másik ok pedig, hogy senki sem kényszeríti a tagállamokat a kedvezményes áfakulcs alkalmazására, és azoknak a termékeknek a listája, akik a kedvezményes áfakulcs alá esnek, így például a vendéglátási szolgáltatás, ez, ez nem egy jogalkotási, vagy nemzeti jogalkotási kérdés. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a német szövetségi jogszabályokat alkotó jog, jogalkotóhoz kell intézni ezeket a kérdéseket, nem hozzám. Mi is megpróbáljuk a saját javaslatunkban a különböző adókulcsokat egy racionális rendszerré átalakítani, de természetesen az a helyzet, hogy folyamatosan folyamatosan meglepő és váratlan eredmények és nem kívánatos eredmények születnek ebből. Például Franciaországból érkezett egy levél, azt írták, hogy tulajdonképpen tisztességtelen dolog, hogy itt a teljes adókulcsot követeljük, és itt van a lóhús botrány. Például nyilván a lóhúsnak az élelmiszerellátási láncba való bekerülése is nem feltétlenül kívánatos dolog. Azoknak a termékeknek a megválasztása, amelyek a kedvezményes áfakulcs alá esnek, kizárólagos tagállami kompetencia, csak azoknak a annak a körnek a meghatározása, amelyből kiválaszthatóak ezek a termékek, az közösségi hatáskör. Úgyhogy itt egy általában nagyon nagyon merev rendszerünk van, a végleges áfa rendszerrel próbáljuk ennek a problémáját megoldani. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Hans, hogy eljött közénk egy ilyen ö, spontán felkérésre. Azt hiszem, hogy nagyon kon- konkrét, fontos tájékoztatást adott és láthatjuk az egységes vámkódex mögött rejlő jövőképet is. Átfogó képet kaptunk, a film is nagyon informatív volt, érdemes volna ezt feltenni YouTube-ra, vagy valahova már tényleg a kampányokban is fel lehet használni. Ami pedig az áfát illeti, illetve az egyablakos megoldást illeti, ez különösen az online területen tevékenykedő kis vállalkozások számára nagyon hasznos lehet. Éppen ezért remélem, hogy jól együtt tudnak majd működni a kormányokkal. Adja jó kívánságainkat is a biztosnak, remélem, hogy hamarosan meggyógyul. Köszönöm szépen, hogy eljött, és örömmel tekintünk a jövendőbeli munkálébe. Köszönöm. A videó egyébként 23 nyelven hozzáférhető, csak ennyit akartam mondani. So, uh, colleagues, ladies and Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, tovább lépünk a napi rend taglalásában. Megvizsgáljuk a kompromisszumos módosító indítványokat. Gárszeze Ramon asszony jelentéséhez nyújtották ezeket be. Az Európai Fogyasztóvédelmi Politika új menetrendjéről van szó. Kányetté asszony itt van, Mendez úr, és itt van Rüle úr, Rüle asszony itt van, én is itt vagyok. Tehát el tudjuk mondani véleményünket. Elnézést szeretnék kérni a szakbizottság tagjaitól, de fél ötkor az Európai Tanács elnökével Van Rompuy urral találkozom ahol a belső piaci politikák eh, integrálásáról lesz szó az Európai Tanács munkájában. Örömmel ragadom meg ezt a lehetőséget, és gondolom önök is úgy érzik, hogy ez fontos a mi szakbizottságunk számára is. Különösen a digitális gazdaság kapcsán kíváncsi munkánkra. Természetesen tájékoztatom majd önöket erről, és amíg én nem leszek itt, eh, Weiler asszony fogja vezetni az ülést. Kérem, hogy jöjjön már fel most, mert akkor csendben, mint egy angolosan távozhatok majd. És ráadásul a fogyasztóvédelmi ágenda kapcsán árnyék jelentőstevői szerepemet is könnyebben el tudom majd látni. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. A legújabb fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatos munka halad előre. Nehéz szülésről van szó, de egy szükséges dologról, és remélhetőleg, illetőleg véleményem szerint az eredmény is kitűnő lesz. Engedjék meg, hogy először is az árnyék előadóknak mondjak köszönetet az együttműködésükért, a munkáért. Több ülésünk is volt már, és ezeken az üléseken megkíséreltük a javaslatokkal kapcsolatos egyességünket tető alá hozni. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársainknak is a technikai segítségért. Nagyon megkönnyítették a munkánkat, és elősegítették azt, hogy az új védelmi szabályozással kapcsolatos javaslat részletes és átfogó legyen. 213 módosító indítvány érkezett a jelentés tervezethez, 21 kompromisszumos módosító indítványt dolgoztunk ki. A benyújtott módosító indítványoknak mintegy 90 tehát ezek közül mintegy 90-et fednek le ezek a kompromisszumos javaslatok. Úgy gondolom, hogy ezáltal a legfontosabb kérdésekben sikerült a konszenzust biztosítani, és ez a témának a további feldolgozását, kezelését itt a szakbizottságban meg fogja könnyíteni. Ami a kompromisszumos módosító indítványokat illeti, ezek célja elsősorban az volt, hogy aláhúzzák annak szükségességét, hogy a fogyasztók tájékoztatását javítani kell, és ennek a pénzügyi finanszírozási oldalát is javítani kell annak érdekében, hogy összehasonlítható, átlátható és megbízható tájékoztatást kapjanak. Szeretnénk biztosítani azt, hogy a termékeknek az eredetisége, visszakövethetősége és biztonsága biztosítva legyen. Úgy kell tehát kialakítani ezeket a dolgokat, hogy ne kerülhessen sor a fogyasztók megtévesztésére, mindez pedig egy globális jogszabályi keretbe kell behelyezni, megfelelő tájékoztatással kísérve, eh, ami a fogyasztói bizalom növekedését eredményezi végső soron. A jelentésben, a kompromisszumos módosító indítványokban aláhúztuk a továbbá annak szükségességét, hogy a tisztességtelen és visszaélésre okot adó gyakorlatok megszűnjenek, és megfelelő védelemben tudjuk részesíteni a pénzügyi termékek vásárlásakor átvert fogyasztókat. Az elmúlt évek gazdaság és pénzügyi válságában láttuk, hogy a lakosság egyre és a fogyasztók egyre szélesebb köreit érinti ez a probléma, úgyhogy rájuk különösen megpróbáltunk tekintettel lenni az európai új fogyasztóvédelmi politika keretében. A védelemre szoruló fogyasztók különleges támogatást igényelnek, úgy a fuvarozás, szállítás és a pénzügyi termékek, szolgáltatások igénybevétele területén, mint az új infokommunikációs technológiák terén. A kompromisszumos módosító indítványokban foglalkoztunk továbbá az alap bankszámlához fűződő joggal a pénzügyi válság, amely még mind a mai napig foglalkoztat minket, oda vezetett, hogy egyenlőtlenségek alakultak ki a tagállamok között és a tagállamokon belül is. Vannak olyan fogyasztói csoportok, amelyeket ez a válság különösen súlyosan érintett, úgyhogy mindenképpen szükséges aláhúzni, hogy az Európai Uniónak van egy szolidáris, szociális dimenziója, amit erősítenünk kell. kártalanítás, kártérítés kérdését és a jogviták rendezésének kérdését is meg kell válaszolnunk. Ezeket egyszerűen költségkímetes módon kell biztosítanunk. A bizottságnak elő kellene terjeszteni egy javaslatot a kollektív keresetindítás mechanizmusával kapcsolatban. Zárásképpen pedig szeretném azt hangsúlyozni, hogy a módosító indítványok a határokon átívelő tranzakciókat is, különösen az elektronikus kereskedelem terén szeretnék biztonságosabbá tenni. Zárásképpen pedig hozzátenném még, hogy foglalkoztunk a fogyasztóvédelmi szervezetek feladataival is, hiszen ezeket a szerveket meg kell erősítenünk, működésüket meg kell erősítenünk, és megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ezek a fogyasztóvédelmi szervezetek a munkájukban hogyan támogathatóak, az eddiginél is jobban. Ez volt egy rövid összefoglalása a módosító indítványoknak. A árnyék előadókkal való eszmecseré rep, illetőleg a többi kollégával való eszme cserére pedig rendelkezésre állok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az árnyék előadók, Kányita, Rüle, asszonyok és Marbor úr. Őket írtam föl hozzászólóként, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Mielőtt bármi mást elmagyaráznék, köszönetemet szeretném elmondani a jelentéstevőnek. Azért a nagyon sikeres módért, ahogyan velünk árnyék jelentéstevőkkel együttműködött. És kereste a kompromisszumos megoldást. Azt mondhatom, hogy a megállapodás magas szintjét értük el, a konszenzus sikerült magas szinten kialakítani voltak éppen a néppárt napirendjén programjában lévő legtöbb pontot sikerült elérnünk. A módosítóink elfogadásra kerültek, illetve megjelennek azokban a kompromisszumokban, amelyek támogathatóak számunkra. A jelentés a bizottság, az Európai Bizottság jelentéséről meglehetősen kritikusan fogalmaz, és javaslatokat is tartalmaz az Európai Bizottság számára. Biztonságot megteremtendő a gazdasági cselekmények során. Reméljük, hogy a bizottság figyelembe veszi ezeket a javaslatokat, annak érdekében, hogy a jogszabályunk ne csak a fogyasztók számára tartogasson üzenetet, hanem a business community, azaz a cégek, vállalkozások számára is, mégpedig az üzenet az kell, hogy legyen figyelembe kell venniük a fogyasztóvédelmet, a fogyasztók érdekeit, jogait. Biztos vagyok benne, hogy néhány hét elteltével sikerül majd többségi támogatást találnunk ezen javaslat számára. Ez pedig közös siker lesz. Minnyájunk közös sikere lesz. Nem csak Ramonnak, a jelentéstevőnek, hanem Malcolm Harbernek, Rüle asszonynak, és a többi árnyék jelentéstevőnek is köszönettel tartozom, hiszen mindent megtettek annak érdekében, hogy a javaslat sikeres legyen. Állás vagyok a munkatársainknak is, a szakbizottság munkatársainak, akik sok időt szenteltek ennek a munkának, és így sikerült a kompromisszumot kialakítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Rüle asszony. Hát gyorsabban ment a dolog, mint gondoltam volna. Én is szeretnék kifejezetten köszönetet mondani a előadónak, a munkatársainak és a titkárságnak. Úgy gondolom, hogy a munka és a kompromisszumok eh, sikeresek voltak, ezért is köszönet illeti őket. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos javaslatok segítségével tényleg itt a szakbizottságban többséget fogunk tudni biztosítani, és ezáltal fontos jelzést tudunk küldeni egy ilyen mély gazdasági válság idején, Eh, és biztosítani tudjuk azt, hogy a politikai témák se szenvedjenek hátrányt, hanem azokat erősíteni tudjuk itt a szakbizottságon belül. Köszönöm szépen, Malcolm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a kollégákkal, és úgy gondolom, hogy jelentős előrehaladást értünk el a jelentéstevőkkel, támogattuk és aláhúztuk, hogy mennyire fontos ez a fogyasztói agenda. Már a, az elején is elmondtuk, hogy mennyire fontos. A kompromisszumos módosítók is ebbe az irányba mutatnak, éppen ezért köszönetet mondok a jelentéstevőnek, mert azt hiszem, hogy nagyon jó kompromisszumos módosítókat alakítottunk ki nem mindegyiket támogatom, de legtöbb kompromisszumos módosítót támogatom, és összességében az általános jelentést szintén támogatom. Volt néhány pont, amelyek kapcsán nem értettünk egyet. voltak olyan módosítók, amelyeket a TRAN szakbizottság terjesztett be, és el is fogadta már ezeket, és már a végrehajtás alatt vannak. Az újrahasznosítás témájában a, ha a TRAN bizottság mindenképpen át akarja mindezt vinni, akkor hát csinálják. Van nagyon néhány érdekes dolog a jelentésben. Itt a 18-as kompromisszumos módosítóval kapcsolatosan a kollaboratív fogyasztás érintően a fogyasztásnak az új formáiról is szó van. Talán esetleg elmondanák, hogy a bizottság ezzel kapcsolatosan mit is szándékozik tenni, vannak új feladatok, amelyeket támogathatunk, de még mindig vannak fenntartásaink a tízes módosi, kompromisszumos módosítóval kapcsolatosan. Ez jól leírja az adott helyzetet, de nem az általános elvekre utal. Azt hiszem, hogy ezt általánosan támogathatjuk azonban. Nagyon jó a jelentés, és majd a végső szavazáson támogatni fogjuk ezt a jelentést. Ja, dankeschön. András Köszönöm szépen, a többi árnyék előadó jelenleg nincs jelen. Még megadom, mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, a további szólni kívánó képviselőknek. Nagyon nagy az egyetértés, akár már most is szavazhatnánk, de azért nem fogjuk ezt megtenni, ezt majd a következő hónapban tartjuk meg. Akkor most a bizottságnak adom meg a szót. Két hozzászólás van, hozzászól van. Mikol úr és Manfredi asszony a bizottság részéről parancsoljanak. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Üdvözöljük általánosságban ezeket a kompromisszumos módosítókat, különösen azért, mert világosabbá teszik a kapcsolatot a fogyasztói agendában, és ez a pontosítás nagyon hasznos. Kisebb észrevételeink vannak mindössze, röviden ezekről. Az egyik a termékbiztonsághoz kapcsolódik. A hármas módosítóban találjuk az utalást. Itt az autentikusság és a termékek veszélyessége között tesz különbséget. Ugye itt két különböző dologról van szó. Egyrészt a hamisított termékekről, másrészt a nem hamisított termékekről. Túlságosan széleskörű ez a szöveg, de hát nem annyira problematikus. Aztán ott van a termék azonosítás. Nagyon fontos a nyomonkövetés követés szempontjából. Aztán különböző szolgáltatásokról is szól a jelentés. A független tanácsadásra is utal a jelentéstevő. Uh, uh, van egy javaslat arra, hogy a MIFID javaslatot vizsgálják felül. Van egy kisebb észrevételünk az információval kapcsolatban. Itt elektronikus és más formákra is szükség van az információ terén. nem csak elektronikus formában közvetítjük az információkat, de minden más formát is lehetővé kell tenni. Ami a bankszámla kezdeményezéssel kapcsolatos, támogatjuk a jelentésben az utalást erre a kezdeményezésre, de talán a bizottság a három, ezen kezdeményezés három pillérére, akar utalni. Ugye a hozzáfér, hozzáférés, aztán a transzparencia és a switching. Tehát mind a három terület nagyon fontos a fogyasztók számára. Most itt csak egy aspektusról szól a szöveg, ami a Collective redress-szel kapcsolatos Manfredi kollégám majd kiegészít Összességében nagyon is üdvözöljük ezeket a módosítókat, és úgy tekintjük őket, mint ösztönzőket annak érdekében, hogy tovább fejleszük a fogyasztói agendát. Egy fogyasztói csúcs találkozóra került sor tegnap, és a jelentésben benne van az, hogy be kell tartatni a szabályokat, ez egy kulcs eleme az agendának. Reding elnök úr, asszony, Borg elnök, alelnökök, tagállami képviselők, itteni képviselő Gebhardt asszony és mások is részt vettek a, ezen a találkozón. Manfredi, ja? Manfredi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Arra szeretnék alapozni, amit a kollégám már említett. Úgy gondoljuk, hogy egy lehetőség lenne kidolgozni a tegnapi csúcs találkozó központi témáját, nevezetesen az EU-val kapcsolatos jelleget kellene kidomborítani jobban, például mit tehetünk az Apple 1 alkalmazása kapcsán Reding biztos asszony ezt felvetette, aztán tovább kellene talán mennünk már a hagyományos határokon átnyúló fogalmon. Mindennek ugye kihatása van több millió fogyasztóra és a belső piacokra is. Különböző konklúziókat vonhatunk le, amelyeket a fogyasztói csústalálkozó után fekete-fehéren le is írhatunk. Nagyon nagy volt az érdeklődés, volt egyfajta nyitás miniszteri szinten is számos tagállamban megvitattuk azt, hogy mit is tehetünk bizonyos helyzetekben, a CPC rendeletet hogyan lehet át, hogyan lehet felülvizsgálni, a digitális egységes piac kapcsolatos ötleteket is üdvözöltük. Nagyon örülünk annak, hogy a kompromisszumos módosítók finomítanak a szövegen. Harbour úrral egyetértek a kollektív fogyasztáson mit is értünk, mit értünk ezen a fogalmon. Különben támogatjuk a jelentést, és köszönjük a nagyon jó munkát. Ja, Köszönöm szépen a hozzászólásokat, pedig most pedig zárásképpen megadom az előadónak a szót, hogy esetleg kitérjen a konkrét menetrendre is. Köszönöm szépen. A kollégákat és a bizottság képviselőt figyelmesen meghallgattam, és örülök a kifejezésre jutott támogatásnak. Ahogy elmondtam, a munkánk eredménye az tényleg a közös együttműködés gyümölcse, és hogyha itt most köszönetet mondok, akkor azt tényleg őszintén, komolyan mindenki irányába teszem. Nézzük a részletkérdéseket. Vitánk felül áll, hogy az új európai fogyasztóvédelmi menetrend, különösen a fogyasztók védelmének, a polgárok érdekei védelmének szintjét fogja emelni, de bizonyára erőfeszítéseket kell még tenni annak érdekében, hogy a jogokkal és a jogok védelmével kapcsolatos tájékoztatás a vállalkozások által erősödjön. Hozzá szeretném még tenni, hogy a Transzakbizottságból érkezett módosító indítványokat gyakorlatilag teljes körűen beledolgoztuk a kompromisszumos módosító indítványokba. Tehát a személyszállítás területén a fogyasztóvédelemnek mindenképpen eh, nagy figyelmet szenteltünk, és a TRAN szakbizottság, a közlekedési szakbizottság véleményében foglaltakat figyelembe vettük. A kollektív fogyasztás ügyében kérem, hogy önök maguk is próbáljanak meg információkat beszerezni. Meghallgattam különböző fogyasztóvédelmi szervezetek ezzel kapcsolatos álláspontját. Ebben az esetben a közös használat bizonyos formáiról van szó, a közös fogyasztás bizonyos formáiról, és ez egy egyre erősödő trend egyébként. Ugyanis bizonyos javakat nem a hagyományos módon használnak a fogyasztók, hogy ezekhez eh, hozzáférjenek, bizonyos javakról, árukról, szolgáltatásairól van szó, hanem a fogyasztók együtt működnek egymással annak érdekében, hogy közösen használják az árukat, vegyék igénybe szolgáltatásokat. Úgy gondolom, hogy az új fogyasztóvédelmi menetrendnek az ilyen újfajta eh, trendeket vagy tényállásokat is figyelembe kell vennie és szeretnék zárásképpen arra is ismételten utalni, hogy mennyire fontos a határokon átívelő tranzakcióknak a kezelése, és hogy mennyire fontosak az új technológiák a határokon átívelő kereskedelem területén. Ezeket is figyelembe kell venni az új Európai Fogyasztóvédelmi Menetrend keretében, hiszen ez már a jelen, ez a valóság, és egyben persze ez a jövő is. A mai hozzászólásokat hallgatva elmondhatom, hogy a munkánkat továbbra is konszenzus illetve az arra irányuló törekvés fogja kísérni és április 25-én lesz a módosító indítványokról való szakbizottsági szavazás. Kiindulva ebből a plenáris ülésen a szavazásra a májusi hónapban fog sor kerülni. És ez jelenti majd természetesen a jelentés végleges elfogadását. A négy fő tengely, amelyek mentén mozog a jelentéstervezet és a kompromisszumos módosító indítványok, ezek gyakorlatilag megfelelnek a bizottsági iránymutatásnak. Úgy gondolom, hogy a parlament részéről e négy tengely esetében az eredeti bizottsági javaslathoz képest javulás sikerült elérnünk végső soron parlamenti képviselőként. Ez is a feladatunk. Köszönöm szépen. Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra. Kettő napirendi pontunk van ugyan, de azok tárgya ugyanaz. Én azt javaslom, hogy a bizottság mutassa be lehetőleg körülbelül 15 percben a hatástanulmányát, és ezt követően pedig eszmecserére kerüljön sor a képviselőkkel. Nos, a bizottság képviseletében Zabine Lökrenyé, nem tudom, hogy hol van, Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, hogy bemutathassuk a javaslatunkat az orvosdiagnosztikai eszközökkel kapcsolatosan. Jelenleg három irányelvet találhatunk ebben az ágazatban. Van két általános jellegű irányelv és egy specifikus irányelv a specifikus a különböző orvostechnikai eszközökről és diagnosztika, in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel foglalkozik. Ez a jogalkotási keret azzal a céllal született, hogy a felhasználók számára lehetővé tegye az orvostechnikai eszközök szabad mozgását a piacon, és hogy csak is a biztonságos eszközök mozoghassanak szabadon a belső piacon. Fontos itt a rugalmasságot figyelembe venni, a költséghasznot figyelembe venni, és azt is látjuk, hogy ez, ebben az ágazatban a vállalatok 80%-át a kis és középvállalkozások teszik ki, ez egy olyan terület, amely egy folyamatos és gyors változásban van, fejlődésben van, a technológia és a tudomány folyamatosan fejlődik, azonban vannak gyenge pontjai is a rendszer működésének, és sok esetben veszélyezteti a rendszer a felhasználók és a betegek életét is. Fontos éppen ezért áthát, átlátható módon végrehajtani a jogszabályokat. Fontos a nemzetközi fejleményeket is figyelembe venni és megfelelni a polgárok elvárásainak. 2012 szeptember 26-án számos dokumentumot fogadtunk el, amelyet a parlament, a régió bizottsága, a szociális gazdasági bizottság is támogattak. Tehát itt három irányelvről beszéltem, most azonban már két rendelettel kapcsolatos javaslatunk van. Egy hatástanulmány született, és a hatástanulmányban látjuk, hogy melyek a főbb célkitűzések, mely kihívásoknak kell megfelelni bizonyos területeken, politikai szinten maradnak a döntések. Angol nyelven adtuk ki a honlapunkon ezt a hatástanulmányt, ezt a tanulmányt megtalálhatják. Ebben a hatástanulmányban hatástanulmány két nyilvános konzultáció után született meg. Mik is a főbb aspektusok? Először is megvizsgáltuk a különböző szervezetek funkcióit, munkáját, működését a termékpiacon is vizsgálatokat végeztünk itt elsősorban a piac felügyelettel kapcsolatosan. Azt láttuk, hogy a nyomonkövetés terén és az átláthatóság terén hiányosságok vannak, hiányosságok vannak a külső szakértelemhez való hozzáférés terén is, valamint a gazdasági operátorok működésének szintjén szintén találtunk hiányosságokat. Ezeket a problémákat elemeztünk, megoldásokat javasoltunk az általános célkitűzések megvalósítása érdekében, a egészségvédelme, a biztonság, versenyképesség, a belső piac megfelelő működése, Specifikus célkitűzéseket is meghatároztunk, ezek megfelelnek a különböző problémáknak, amelyekkel szembe találtuk magunkat. A közös problémák amelyek tehát közösek az összes orvostechnikai eszközökkel. Ezek szisztematikus, tehát rendszerbeli problémák, és a hatástanulmány első részében ezekkel foglalkozunk. Továbbá van két másik fejezet, specifikus fejezetek, amelyek a orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos problémákkal foglalkoznak, és a diagnosztikai orvostechnikai eszközök problémáival foglalkoznak. Aztán vannak specifikus problémák is. Itt például a jogszabályok alkalmazása terén, a tudományos és szabály, a tudományos és a jogszabályi aspektusokat nem megfelelő módon alkalmazzák számos területen. Azt is látjuk, hogy voltak a jog, alkalmaz, jogalkalmazás terén problémák, a megfeleltetés szintjén szintén adottak problémák. Különböző opciókat javasoltunk, és ezeket az opciókat értékeltük a céljaink szellemében, és a szövegben, amelyet itt, itt mm, megkaptak, láthatják, hogy mi is a helyzet. Miután elemeztük a hatástanulmányt, bizonyos események, amelyekről önök tudnak, események történtek, és itt egy stressztesztet javasoltunk, amely egy erőteljes teszt lenne, és amelyel sokkal gyorsabban lehet azonosítani a különböző problémákat. A javaslatainkat támogatták, de van néhány olyan elem, amelyet kiegészítőleg kellett, később kellett hozzátenni a, a szöveghez, például az identifikációs kártyák, ha implantátumok esetében, a különböző testületek megerősítésében, és a gyógyszeripari vonatkozásokban. Most itt vannak a javaslatok, sematikusan, nagyon röviden. A következő a jelenlegi helyzet. Itt öt aspektusról lehet említést tenni. Ugye a rendelet célja, a különböző piacra dobás előtti kötelezettségek, a piac utáni kötelezettségek, az átláthatóság, ami az irányelv végrehajtását, hatáskörét illeti, és kiterjesztettük a célokat, vannak olyan be, tehát olyan implantátumok, amelyeknek inkább esztétikai, nem pedig orvosi jellegzetességeik vannak, és amelyek sok esetben kockázatosak lehetnek, tehát ezeket is bevettük a hatáskörbe. A egyszer használatos eszközökkel kapcsolatos elemeket is bevettük a hatáskörbe. Aztán a diagnosztikai eszközökkel kapcsolatban világosabbá kell tenni a genetikai teszteket, annak érdekében, hogy ha valaki hajlamos egy betegségre, akkor azt időben fel lehessen fedni, aztán a különböző diagnosztikai hatáskörök, az in-house tesztelések, vizsgálatok már léteznek, és itt elsősorban a kockázatos helyzetekre vonatkozólag, és a, az Európai Unión belül biztosítani kell az orvosdiagnosztikai eszközökhoz való hozzáférést mindenki számára módosított megvitattuk a, az osztályozási szabályokat, figyelembe véve a különböző tapasztalatokat, a technikai és tudományos fejlődést, és a nemzetközi szinten bekövetkezett változásokat. A diagnosztikai eszközökkel kapcsolatosan szintén jelentős a módosítás. Ugye itt négy osztály határoztunk meg jelenleg a diagnosztikai eszközökben. Régebben az ellenőrzés csak a gyártók végezték, most erre kijelölt szervek vannak. Ezek a kijelölt szervek szisztematikus rendszerbenli módon dolgoznak, sokkal részletesebb, szigorúbb jog, jogi jogszabályok vannak, a monitoring rendszert is biztosítaniuk kell, és egy közös értékelést kell kialakítani a bizottsággal és a többi tagállammal. Ezen szervezetek funkcióját megerősítettük, kötelezettségük, hogy auditáljanak, hogy a helyszínen menjenek, váratlanul látogatást tegyenek a különböző területeken, hogy kontrollálják a dossziékat, mielőtt még kiadnak nagy kockázatú orvostechnikai eszközökről engedélyeket. Ami a klinikai értékeléseket illeti, a klinikai adatokat nyilvánosságra kell hozni, mielőtt piacra kerülnek ezek az eszközök, és egy utolagos értékelésre és nyomon követésre is sor kell, hogy kerüljön. Ez a rendszer már bizonyos tagállamokban létezik. A, az orvosdiagnosztikai eszközök piacra tehát forgalomba hozatala után fontos a problémás ele, problémák elemzését elvégezni, a különböző tendenciák, trendek elemzését elvégezni, a közösségi intézkedésekre szükség van, és itt az egészségügyi szakemberek részvétele is fontos. Az átláthatóság szintén az egyik fontos eleme ennek a változásnak. A az orvos technikai eszközök központi regisztrációs rendszere szükséges, ha nagy kockázatú termékekről van szó, a fontos a klinikai vizsgálatok rendszere, az identifikáció, az implantátum kártya, amelyek, amely szintén biztosítja az átláthatóságot. Végül pedig, ami az irányítás témáját illetően a javaslatok arra szolgálnak, hogy egy koordinációs csoportot hozzanak létre az orvostechnikai eszközök terén. Ez a csoport megfelelő módon hajtaná végre a jogszabályokat a megfelelő tudományos, technikai és logisztikai támogatással. Végül pedig a külső szak, tudományos szakértelemhez való hozzáférés, de egy európai referenciára laboratóriumokat kell létrehozni, és a, amelyek segítenék a bizottságot, a tagállamot, bizottságokat és a különböző engedélye rendelkező szerveket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság állásfoglalását. Most akkor az előadói körnek adom meg a lehetőséget. Berra asszony, parancsoljon! c'est celui-là. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégáim, először is engedjék meg, hogy üdvözöljem ezt a nagyon nagy munkát, amelyet a bizottság dolgozott ki. A bizottság rámutatott néhány problémára a orvostechnikai eszközökkel kapcsolatosan. Hallottuk, hogy ez itt egy folyamatos fejlődés, evolúcióról van szó, meg van már az európai jogkeret, és hallottuk, hogy harmonizálni kell a munkát. Mindez, tudjuk, hogy számos botrány volt az utóbbi időkben, és ez a fogyasztókra is jelentősen kihatott, a, ami az orvostechnikai eszközöket illeti. Európában körülbelül 80 engedélyező testület, szerv létezik, amely lehetővé teszi, hogy a 27 különböző tagállamban ezek az eszközök forgalomba kerülhessenek. Eh, természetesen az európai piacon létező eszközök biztonságosak kell, hogy legyenek. Fontos a klinikai értékelés, a megfeleltetés, a felügyelet, a forgalomba hozatal után az adott megfelelő szervek által. Szeretnék visszatérni a szöveg néhány részére, először és a hatáskört illetően, tehát a rendelet hatáskörét illetően. Igen, ugye hallottuk, hogy vannak olyan eszközök is, amelyek inkább esztétikai jellegűek, és nem pedig orvos jellegűek, és a közegészségügyre veszélyesek lehetnek. Tehát örülök, hogy ezt is bevették a szövegbe. Ugyanis az orvostechnikai eszközök fogalma e, elég széles körű, tehát ebbe belefértek az esztétikai jellegű eszközök is. Vannak nehézségek is, hogyha figyelembe vesszük a piacon forgalban lévő termékek hosszú listáját, vannak olyan technikai eszközök, amelyek igazából nem orvosi jellegűek, nem ilyen, ilyen cél, célúak. Vannak új kötelezettségek, ahogy hallottuk, a minőség, a felügyelet, a forgalomba hozatal utáni tevékenység. Ugye sok volt a botrány, és a gyártók ellen felléptek, de hogyan lehet ilyen jogsérelmek esetében, például milyen orvoslat létezik, egy beteg például hová fordulhat, mit tehet? E, ezen el kell gondolkodni. Aztán ott van a felelősség kérdése, az operátorok felelőssége, az orvostechnikai eszközök terén. Ugye az importőrnek, hogyha szükség van rá, ki kell igazítá, kiigazítást kell lefolytatni az adott eszköz, az adott termék esetében. A gyártónak kell minden kezdeményezést megtennie, de az importőrnek vége kell hajtani a szabályokat. Természetesen nem lehet mindez káros a betegek számára. Na most orvos technikai eszközök, amelyeket újra felhasználhatnak, van az egyszerű felhasználású eszköz, ugye egy gyártó korlátozhatja az, hogy újra felhasználják az adott eszközt. Sok esetben a gyártók ezt nem veszik figyelembe, sőt visszaélnek a jelenlegi jogszabályokkal. A kritikus felhasználású orvostechnikai eszközök esetében csak akkor lehet az újrafelhasználást biztosítani, hogyha a tudományos adatok ezt alátámasztják. Ez nem teljesen világos a szövegben. Ami a közös technikai specifikációt illeti, abban az esetben, hogyha nincs közös harmonizált jogszabály, hogyan lehet eldönteni, hogy mennyire lehetnek hasznosak ezek az eszközök ami az engedélyező szerveket illeti. Ugye a gyártó szabad és, megváltoztat, és megválaszthatja, hogy mely 18 európai szervhez fordul, és kivel alakít ki bizalmi kapcsolatot a, az elvégzett ellenőrzések ezekre a problémákra is rámutattak. A tanács megszövegezése azonban nem igazán világos. a legkockázatosabb orvostechnikai eszközöket, eszközök tanúsítványait az adott engedélyező szervek adják ki, és én úgy gondolom, hogy ha klinikai vizsgálatokat megkapják az adott szervek, az technikai eszközök esetleges kockázatáról, akkor mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy elkerüljék a problémákat. Azt hiszem, hogy a szövegben erre mindenképpen utalni kell, ami a különböző osztályozást illeti. A, olyan olyan eszközök, amelyeket esetleg be lehet lélegezni, vagy be lehet venni, ezeket automatikusan a C osztályba fogják sorolni ezen túl. Aztán vannak például különböző olyan gél, gélek, amelyek, tehát fogyasztó tabletták, vagy sav lekötők például, ezeket orvosságnak tekintik, például az Egyesült Királyságban. Azt hiszem, hogy itt is harmonizálni kell a helyzetet. Ezeket sok esetben, ha orvostechnikai eszközöknek tekintjük, akkor a C kategóriába vagy osztályba kell sorolni. 500 ezer terméket nagyon nehéz így besorolni különböző osztályokba. Szükség van tehát az osztályozási szabályokra. A bizottságnak talán felül kellene vizsgálnia az osztályozási rendszert, ami a megfeleltetési szabályokhoz szabályokat illeti. Ugye azt mondtuk, hogy jó lenne egy egységes rendszert kialakítani Európában. A 44-es cikk arról szól, hogy egy európai betekintési jogot kell biztosítani az ellenőrzés érdekében, de e, ez talán senkinek nem e, felel meg, ez a betekintési jog. E, éppen ezért ezen cikk rendelkezései nem megfelelő módon tartalmazzák a kötelező érvényességet. Itt lehetőségről van szó, nem pedig kötelezettségről. Vannak olyan területek, amelyek nem teljesen világosak, és éppen ezért vitákat indíthatnak a különböző dossziékat e, egyszerű többséggel kellene elfogadni, és egy olyan eszköz, amely az európai szakértői csoporttól rossz értékelés kap, sok esetben mégis piacra kerül, mert sokan úgy gondolják, hogy nem szabad korlátozni az innovációt, hogy a lehetőségeket mm, a kis és középvállalkozások számára biztosítani kell, bizonyos területeket nem akarnak éppen ezért korlátozni. Úgy gondolom, hogy pragmatikus megközelítésre van szükség. Ha megengedik, akkor befejezném, még ma két percet szeretnék kérni tehát a betegek, a páciensek követelményeinek is eleget kell tenni. Ők mindenképpen az ellenőrzést részesítik előnyben, ami a klinikai értékelést illeti. Röviden szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy a jelenlegi jogszabályokat nem igazán jól értették meg, és nem is jól hajtották végre Éppen ezért, hogyha a gyártó bemutatja azt, hogy egy eszköz nem kockázatos, nem rejt semmiféle kockázatot, akkor azt engedélyezteti. A rendelet javaslata szerint klinikai értékeléseket, vizsgálatokat kell elvégezni, például implantátumok esetében, ami a módszertani kérdést illeti, meg kell nézni, hogy hogyan lehet értékelni, milyen, mit kell értékelni, végül pedig a felügyeletet illetően az orvos technikai eszközök forgalomba hozatala utáni fázist illetően az elnök asszony azt kéri, hogy fejezze be az előadó a mondandóját. Jó, köszönöm, befejezem, még csak annyit zárásképpen, hogy mennyire fontos a piacon a felügyelet. Ez egy nagyon új, újító dolog. Végül pedig a diagnosztikai, orvostechnikai eszközökről is szerettem volna még szólni, de hát ezek szerint erre nincs lehetőségem az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközkör lenne szó, folytathatom, vagy nem? Akkor most kérem, hogy tartson egy kis szünetet, már csak azért is, mert a kollégák szeretnének úgy szintén hozzászólni, másodszorban pedig az ön jelentésének benyújtása után még legalább két alkalmunk lesz, hogy erről az egyébként valóban nagyon fontos kérdésről itt a szakbizottságban eszmecserét folytassunk, úgyhogy én most szeretném először is a többi árnyék előadónak, aztán pedig a további hozzászólásra jelentkező kollégának megadni a szót. Elsőként a szociáldemokraták árnyék előadója kapja meg a szót. Obrigado, cara Presidente, em exercício. Eh, eu queria começar por eh, saudar. Eh, köszönöm, Köszönöm. Szépen, Elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, aki egy nagyon komoly munkát végzett, és mély elemzés tárgyává tette ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. A excelente apresentação que a Comissão fez sobre eh, Köszönettel tartozom ugyanakkor a bizottság nagyon hat, hatékony eh, és eh, tanulságos bemutatójáért. Mindez, amit mondok, nem csak erre a javaslatra vonatkozik, hanem az in vitro javaslatokra is vonatkozik. Tehát ugyanebben a dossziéban szerepelnek ezek is, de hát tulajdonképpen Eh, ugyanazt kívánom mindegyikkel kapcsolatban elmondani. Itt a közelmúltban volt egy botrány, mindenki tudja, mire gondolok. A New England Journal of Medicine februári számában olvashattuk a cikket, ami az európai rendszert kritizálja, és Bera kolléga is szólt erről, és eh, és nyilván valóan itt van a gyógyászati termékekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos ellenőrző rendszerrel való összehasonlítás lehetősége is. A jelenleg vitatárgyát képező termékek azonban mások a valóságban. 27 tagállamból álló Európai Uniónk van, ez sem feltétlenül hasonlítható össze az Egyesült Államokkal, és figyelnünk kell arra is, hogy óvatosan legyünk a gyógyszerekkel, gyógyászati eszközökkel való összehasonlítás esetében is, mert nem ugyanarról van szó. Itt aztán szintén problémák vannak azzal kapcsolatban, amit a hatóságokkal kapcsolatban sugalmaznak. A nemzeti tagállamoknak az ellenőrző szerepe nagyon gyenge, és ez nem csak a gyógyszerekre vonatkozik. Nagyon nehéz felállítani egy nemzeti hatóságot, Eh, ami aztán a nemzeti szabályozó hatóság szerepét eh, látja el. A saját országomban ez egy, ez egy ez a hatóság létezik, de egyáltalán nem működik hatékonyan. Úgy gondolom, hogy, eh, hogy egy általános hatáskörű hatóság helyett és egy speciális hatóság sokkal jobban tudna foglalkozni ezzel az ügyel, hiszen rendelkezésre állna a specifikus szaktudás. A forgalomba hozatali engedély ennek a kérdése a B és a C kategóriába tartozó közöknél könnyen megoldható, de a forgalomba hozatali engedélynek a, a megadása az csak bizonyos feltételek teljesítése után szabad, hogy megtörténjen, és nem szabad, hogy minden termékre ugyanaz az egységes eljárásmód vonatkozzon. Az A és B kategóriába tartozóak esetében erre nincsen szükség. Úgy gondolom, hogy ez csak egy túlzott adminisztratív terhet jelentene. Egyet értek a bizottság álláspontjával, amikor a bizottság azt mondja, hogy be kell fektetnünk abba, hogy szigorúbbá váljon a már piacon található rendszereknek, termékeknek az ellenőrzése. És ezeknek a vizsgálatával állítsunk fel egy adatbázist. Ugyanis úgy gondolom, hogy nem lehetséges minden egyes ilyen termék esetében egy klinikai vizsgálatot lefolytatni, ahogy az például a gyógyszerek esetében történik. Ez nem egy olyan egyszerű dolog. Itt vannak bizonyos módszertani problémák is. Nyilvánvalóan az ilyen eszközök esetében nehéz biztosítani a klinikai teszteket. A C kategóriába tartozó termékeknél mindenképpen biztosítani kell ezt, de itt a piacra vitel vagy a forgalomba hozatal utáni ellenőrzésre és vizsgálatra kell helyezni a hangsúlyt. Vannak további érdekes szempontok is, például a bejelentés nélküli ellenőrzések eh, a gyártóknál, ez benne volt a korábbi jogszabályban, eh, ugyanakkor elhangzott, hogy ez nem E, volt hatékony, meg kellene vizsgálni, hogy miért. Mi az új jogszabályban a más, ami ezen változtat? És utolsó pontként szeretnék szólni az irányítás, a centralizált vagy decentralizált megközelítés kértéséről. E, az Egyesült Államokban egyetlen hatóság, az FDA működik, nálunk az egyes tagállamokban külön-külön hatóságok vannak, eh, amelyeknek nem lesz az a feladata feltétlen, hogy ezekkel a termékekkel foglalkozzanak, hiszen nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek ehhez náluk, és a nemzeti gyógyszerhatóságok mellett valószínűleg bizonyos tagállamokban külön hatóságot, felügyeletet hoznak létre ezeknek az ellenőrzésére. Tehát a probléma valamennyi tagállamban ugyanaz. Vannak emberek, akik a farmakológiához értenek, de ők nem feltétlen szakértői az orvostechnikai eszközöknek. Ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak a javaslata követendő a decentralizált eh, rendszert ki kell egészíteni egy központosított központi támogató szervnek. A jelenlegi ismereteink nem elégségesek ennek megítéléséhez. Talán tíz éven belül lesz egy orvostechnikai eszközökkel foglalkozó európai ügynökség, most ezt még nem látjuk. Most az lenne a fontos, hogy az ezzel kapcsolatos ismereteinket bővítsük. Az is fontos, hogy az érintetteket bevonjuk a teljes folyamatba. Zárásképpen pedig elmondanám, hogy teljesen egyetértek azzal a tényel, hogy egy egységes azonosítást, címkézést, e, csomagolást kell kidolgozni e, ezekre a termékekre, és a visszakövethetőségüket biztosítani kell még akkor is, hogyha nem olyan egyszerű vagy lehetetlen a hamisítás, akkor is lehetnek problémák, tehát a visszakövethetőség fontos lehet. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében a papírém szerint Parvanova asszony kell felszóljon, de úgy tűnik, hogy Manders úr fog az ő nevében szólni. Köszönöm, Parvanova kollega az MB szakbizottságban van, ezért én képviselem őt. Egy kérdésem van a bizottsághoz. A termékellenőrzés amerikai rendszer és az európai rendszer között különbség van. És miután hallottunk ezekről a híres, hírhet Hepsenpeps történetekről, az a kérdés, hogy biztonságosabb az-e e az európai rendszer, mint az amerikai, vagy fordítva. Egyszerűen szeretném tudni, hogy most mennyire megbízható ez a rendszer. Köszönöm szépen Rüli asszony a zöldek részéről. Csak azért jelentkeztem, mert a jelentéstevő az, hogy nagy tudása, nagy hatással van rám másrészt. Attól félek, hogy ez egy olyan jelentés lesz, amely voltak éppen a Környezetvédelmi Szakbizottság jelentését párhuzamosan megduplázza, <clears throat> megkettőzi. Tehát nem jeleníti meg a saját szakbizottságunk speciális érdeklődését. Nem akarjuk megismételni az envi felvetéseit, hiszen itt mindig a közös belső piac kérdéseivel foglalkozunk. És világossá kell tenni, hogy mi a mi hatáskörünk, mi az a kérdés, amelyel mi foglalkozunk, mi tartozik ránk, hogy ne párhuzamos munkát végezzünk. Köszönöm, a többi frakció részéről nem kéri senki sem a szót, és Ilyen módon a többi képviselő kap szót. Fox úr, parancsoljon, tessék, önél szó. asszony, az ECR árnyék jelentéstevője volnék, nem tudom, miért nem szerepelek az ön listáján. Tehát ez kellemes meglepetés lesz az ön számára. Parancsoljon, ön ilyen szó Fox úr. asszony. A különböző mellimplantátumok és orvosi beépítendő baleseti sebészeti fémeszközök botrányai megmutatják, hogy az, az, ezeket az eszközöket, orvostechnikai eszközöket is szabályozni kell, a piacokat szabályozni kell, és egy egységes európai ügynökséget kell felállítani. Megítélésem szerint nem <clears throat> megfelelő ezt az egy, nem megfelelő az egységes rendszer fölállítása, hanem sokkal inkább a centralizált piacra vitel előtti ellenőrzést kell megszüntetnünk, és meg kell erősíteni a postmarket vagy a piacra jutás utáni e, figyelméberséget, e, és karcsúsítani kell a rendszert. Éppen ezért tehát fontos, hogy minden kockázati osztályra kiterjesszük a vizsgálatot. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, és tudom, elnök asszony, hogy 5 perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése, tehát itt be is fejezem. Köszönöm, még két felszólalónak adok szót, utána röviden még a bizottság és a jelentéstevő asszony kap szót. Olga, majd Schwab úr parancsoljon já bych chtěla poděkovat tedy za představení na... Köszönöm szépen a szót. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés tervezett bemutatásáért. Két megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy az egyik alapvető probléma, amiről itt is szó volt, az az eszközöknek a visszakövethetőség. Ugyanis a tagállamok gyakran nincsenek abban a helyzetben, nem képesek arra, hogy a termékek útját nyomon kövessék, és nincsenek átfogó információink ezeknek a termékeknek a értékesítési útjairól. A harmadik országokból érkező és nem megfelelően visszakövethető termékek átcsomagolva bekerülnek az egységes piacra, a belső piacra, akkor, akkor előfordul előfordul, hogy úgy tűnik fel, mintha egy bizonyos termék valamelyik tagállamból érkezne, és a fogyasztó nincsen abban a helyzetben, hogy megfelelő információt kapjon az igazi származásról. Így aztán a laikus fogyasztók hátrányban vannak. Látja-e esetleg a bizottságának a problémának a megoldását? Köszönöm szépen, tekintet arra, hogy az utolsó, rövidre fogom a szót, már csak azért is, mert a bizottsági hatástanulmányról kell, hogy beszéljünk, és ez a fókusz, ez kicsikét így eltűnt a vita során. Úgy gondolom, hogy először is ki kell jelentenünk, hogy a csalással, visszaéléssel szemben nem fog semmiféle eszközt tartalmazni új rendelet sem. Ez volt ennél az igazi mellimplantátumokkal kapcsolatos botránál az igazi végkövetkeztetés. A bizottságnak a javaslata itt egy javulást irányoz elő a hatástanulmány alapján is. Mi most egy rendeletet fogunk alkotni. A tagállamok mindannyian azonos mértékben kénytelenek lesznek a szabályokat úgy végrehajtani, ahogy azok a rendeletben szerepelnek. Számos olyan pont van, Ashley Fox és Berak kolléga is említettek fontos pontokat, amikkel foglalkoznunk kell. Elsősorban a piacfelügyelet, és ezt ön elnök asszony más összefüggésben már megemlítette. A piacfelügyeletet kell itt igazán erősíteni és ellenőrizni. A bejelentés nélküli gyártói ellenőrzéseket, amik már az előző irányelv alapján is lehet lehetségesek voltak, de ritkán fordultak elő. Ezeket kell erősíteni, ezek azok, amik erősítik a rendszert, és nem a bürokráciát kell növelni, hiszen nyilvánvalóan az orvostechnikai eszközökbe való befektetés, innováció és az innovatív termékeknek a rendelkezésre állása a jövőben is fontos dolog lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A bizottsághoz szóló kérdések tehát akkor itt vannak, meg kívánják-e válaszolni ezek valamelyikét? Köszönöm szépen, elnök asszony, igen. Röviden, az összehasonlítása az amerikai rendszerrel eh, volt itt egy eh, kérdés. Igen, értékeltük az amerikai rendszert és a eh, az európai rendszer, de nagyon nehéz megmondani, hogy az egyik rendszer biztonságosabb-e, mint a másik. Lényegében megfelelnek egymásnak, de az európai rendszer inkább előtérbe helyezi az innovációt, a piacra helyezést, és ez, erről már beszéltünk az előbb. Ami pedig az előzetes engedélyezés rendszert illeti az Európai Unió betekintési jogát, mivel annyira különbözőek ezek a termékek, ugye szükség lenne talán a centralizálásra, de még idáig nem jutottunk el. A 44-es cikk azonban a betekintési jogról szól, és ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy melyek az innovatív termékek a piacon, az engedélyező szervek hogyan működnek, a klinikai vizsgálatok értékelésével kapcsolatosan szintén követelményeket mond ki, és konkrét esetekkel kapcsolatban kimondja, hogy specifikus termékkategóriákra vonatkoztatva klinikai vizsgálatokat kell lefolytatni, ami a váratlan helyszíni látogatásokat illeti, ezeket az ellenőrzéseket kötelezővé fogjuk tenni, kötelezővé fogják tenni az engedélyező szervek, tehát nem csak a gyárakban, hanem a piacon is ellenőrzést fognak lefolytatni, a nem mintavételt is elvégeznek majd, ami pedig a, a nyomonkövetést illeti, ez egy nagyon fontos téma, úgy gondoljuk, be fogunk vezetni folyamatosan egy ilyen rendszert a nagy kockázatú eszközökre vonatkoztatva mind attól függetlenül, hogy a gyártó európai gyártó, vagy más honnan származik. Tehát végig nyomon követjük egészen a kórházig a terméket. Zárásképpen pedig megadom az előadónak a szót, és az én kérdésem hozzá az lenne, hogy mm, nagyon kényes ez a téma, és nagyon nagy érdeklődésre tart számot, úgy a közvéleményben, mint a parlamentben és ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma esetleg. A Envi szakbizottságban adott esetben az IMCO közreműködésével lesz-e ilyen ezzel foglalkozó meghallgatás? Merci, Madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ön kérdésével kapcsolatosan a bizottság az, az ENVI bizottság megszervezett egy meghallgatás, hogyha ismételten akarnak találkozni az ott résztvevőkkel, akkor erre lehetőség nyílik, de hát az ENVI már egyszer ezt megszervezte, de én teljesen nyitott vagyok a javaslatokra. Megengedik, akkor azért visszatérnék a konklúziómra. Teljesen világos az, hogy ma jól működő jogszabályok léteznek, amelyek figyelembe veszik az összes modern, innovatív orvostechnikai eszközt, és látjuk azt, hogy egyre több az új termék a piacon. De természetesen a jogszabályozásnak vannak határai is, korlátai is. Tudjuk, hogy milyen nagy botrányok voltak Franciaországban is a mellprotézisekkel kapcsolatosan. Látjuk azt, hogy minél több a kritikai értékelés, a klinikai eredmény, a forgalomba hozatal előtt, akkor a felügyeletet is jobban biztosíthatjuk a forgalomba hozatal után különösen kockázatosabb eszközök esetében. A mellimplantátumok esetében tudjuk azt, hogy egy váratlan helyszíni szemle ellenőrzés hozta napvilágra ezt a problémát ami a különböző hatásköröket illeti az ENVI és az IMCO között. Mindenképpen akartunk egy társ felelősséget kialakítani a szöveggel kapcsolatban, de az 50-es cikkeket nem kaptuk meg, a 49 pluszt igen az elnökök értekezletén. Ez lehetővé teszi, hogy az ENVI szakbizottság véleményt alkosson a teljes jogszabályrendszerről, és a 49 plusz cikk lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak véleményt eh, alkossunk, hanem vegyünk részt a háromoldalú tárgyalásokon. Ennyit akartam elmondani, természetesen lesz még alkalmunk visszatérni a témára, ha akarják elnök asszony, meg is szervezhetünk egy meghallgatást, hogyha több információt, pontosítást szeretnének ezt szöveggel kapcsolatban, ugyanis ez a szöveg nagyon technikai jellegű szöveg. Um, Köszönöm szépen, Bera asszony. Most meg szeretnék a menetrendről beszélni. A jelentés tervezett április 3-án megy el fordításra, április 25-én részletes vitára kerül sor itt a szakbizottságban, és a módosítók beadásának határideje május 6-a lesz, erre is van tehát még idő. Ezeknek a megvitatása az május 29-én eh, kerül sor. Június 12-en a kompromisszumos eh, módosítókat vitatjuk meg, június 18-án pedig szavazunk, tehát még van bőven időnk, a többit a koordinátorok ülésén fogjuk megbeszélni, az ülés nyilvános részét ezennel lezárjuk.